ha chiesto di parlare l'onorevole Kalinowski, che ne ha facoltà. Onorevole Kalinowski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kalinowski úr következik. jest naszym wspólnym europejskim. Köszönöm szépen. A balti tenger egy közös forrásunk, ezért lépnünk kell annak érdekében, hogy saját magunktól is megvédjük. Ez egy kicsit paradoxonnak tekinthető, de az agrárágazatnak vannak olyan területei, amelyeket ha nem helyesen kezelünk és gazdálkodunk velük, akkor ez egy bumeránk hatást fog kiváltani. Nyilván megfelelő beruházásokra van szükség a gazdaság fellendítésére, de a természeti erőforrásokra is költenünk kell, többek között a Balti tengerre is. Amennyiben nem így járunk el, akkor ennek negatív kihatásai lesznek azokra az ágazatokra, amelyek felhasználják ezeket a természeti erőforrásokra. Ezért van szükség nemzeti összefogásra, és csak közös felépéssel a az orosz tudósok bevonásával fogunk tudni hatékonyan fellépni és megóvni a balti tengert, amely óriási potenciál mindannyiunk számára. Köszönöm, kolléga. Most áttérünk a Siklóna jelentésre. Péter Ján kért szót. Honorevole Jár. Jár úr. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm észt országot az eurózónában, és minden új országnak örülök, hiszen a közös pénz nem jelentős integrációs tényező. A bizottság figyelmét felhívom arra, hogy vannak stabilitási kritériumok, amelyeket be kell tartani. Az az érzésem, hogy a régi tagoknak speciális jogaik vannak, fontos, hogy a szabályokat eh, betartsuk, aki pedig megszegi eh, ezeket, meg kell büntetni. Ez különösen az euróstabilitási kritériumokra igaz. Köszönöm. Kolléga, de... Köszönöm, kolléga. Szíria Vír kolléga kap szót. President, ma usaldan eurot kui vahendit ja loomulikult Eesti saadiku... Köszönöm szépen megbízunk az euróban, nagy a bizalmunk vele szemben, és mint észt képviselő természetesen megszavaztam ezt a jelentést annak érdekében, hogy be is vezethessük az eurót. Alacsony a deficitünk, és az államadóságunk is alacsony, az egyik legjobbnak mondhatóak ezek az adatok Európában, tehát megtettünk mindent tőlünk telhetőt. Mm, a jelentés elfogadása mellett szavaztam, hiszen az észt nemzet nagyon nyugodtnak mutatkozott a válság közepette, dacára annak, hogy elég magasak a munkanélküliségi adatok, és természetesen ilyen körülmények között nem szeretnénk sokáig élni, reméljük, hogy az euró javulást hoz. Köszönöm, Andri Kiana képviselő kap szót. Megszavaztam a jelentést, és szeretnék először is gratulálni észtországnak a parlament döntéséhez, amely alapján január 1-én 2011-ben bevezetése kerülhet észtországban az euró. Nagy kihívásoknak néz elébe az eurózóna, és Észország belépése úgy gondolom, hogy világos üzenet kell, hogy legyen azok felé, akik az európai közös valutát nem tartják biztonságoknak és kételkednek benne. Úgy gondolom, hogy az eurózónában családtagként is nagyon sok még a tenni való. Észország kettős tekintetben is nagyon jól végezte a házi feladatát a válság közepette. Az eurózóna tagjainak is fontos feladataik vannak, mindjárt befejezem és fel kell mérni természetesen az eurozóna kritériumait a belépés tekintetében, illetve a betartásokat illetően is. Köszönöm, most térjünk át a Csárneszki jelentésre a 2008-as mentesítés tárgyában. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. A jelentés, amit ma elfogadtunk, nagyon nehéz feladatot jelentett. A mentesítés kapcsán, a tanács mentesítése kapcsán novemberben fogadtunk el egy hasonló jelentést. Ez azt jelenti, hogy a költségvetést és a kiadásokat figyelembe kell kísérni. A tanács kiadásait nagyon sok fenntartás volt, a bizalmi válság, a problémák, miatt a volt a problémáink, mégis megadtuk a mentesítést. És reméljük, hogy ez egy nyitottabb együttműködést eredményez majd a tanács részéről, és reméljük, hogy az anyagok, amelyeket elküldtek az Európai Parlamentnek a kiadásokról, precízebbek és pontosabbak lesznek, illetve ezt korábban meg fogjuk kapni, illetve az úriemberek közötti megállapodás, amely az 1970-es években került eh, kialakításra, ez módosításra kerül, és fontos, hogy az Európai Parlamentnek tényleges hatásgyakorlási lehetősége lehessen a tanács kiadásainak ellenőrzése kapcsán. Köszönöm, Csaneszki úr. Csaneszki úr, Fox úr kért szót. Uh, thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Engem aggat, aggaszt az a kijelentés és nyilatkozat, amelyet az Európai Tanács elnöket tett, és azt mondta, hogy a tagországok a nemzeti parlamentek előtt a bizottsághoz fogják benyújtani a költségvetésüket. Van Rompoy úr úgy tűnik, hogy arra bírta rá a tagországokat, hogy további kompetenciákat ruházzanak a tanácsra. És ez a nemzeti szuverenitás megsértése. Nagyon örülök annak, hogy az angol kormány helyesbítette és kijavította Rom, Van Rompuy úrt, és először a, a parlament, a brit parlament fogja a mi költségvetésünket elfogadni. Azt gondolom, hogy a tagországokra kell bízni azt, hogy további gazdaság és fiskális integrációt szeretnének-e megvalósítani, vagy sem. Köszönöm. Grazie. O Köszönöm. Most térjünk át a Latford jelentésre. Sinclair úr kért szót ezzel kapcsolatban. Uh, Köszönöm szépen. Ellene szavaztam a jelentésnek, nem azért, mert nem hiszek abban, hogy uh, a tolmácsolás fontos, illetve nem lenne fontos a büntetőjárások során, de amiről itt valóban szóban, az az, hogy uh, nagyobb kompetencia Nagyobb lesz tehát a kompetencia, és a kérdés az, hogy miért vállal fel olyat az Európai Unió, amelyel saját orra előtt becsapja az ajtót. Nem hiszem, hogy helyes volna, hogyha az Európai Unió egyfajta szuperállamá nőni magát. Nagyon sokszor elmondtuk már, nem tudom hányszor kell ismételgetni. Honorable Batten. Batten képviselő következik. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. A ukip tartózkodtunk, de nem azért, mert elleneztük volna, hogy megfelelő tolmácsolási szolgálathoz ne legyen joguk, főleg külföldi bíróságok előtt, de ha a stokholmi program fenntartását, tehát a jogharmonizációt írtuk volna alá azzal, hogyha megszavazzuk. Ezáltal viszont a hosszú évszázadok óta érvényben lévő szabályokat rúgtuk volna fel. Én úgy gondolom, hogy megfelelő szabályok vannak most is érvényben. Akik úgy gondolják, hogy a saját polgáraikat a nemzeti bíróságok nem tudják megvédeni, azoknak nyilván másodat kell választaniuk. Következzék a Bauer jelentés, amelyet elutasítottunk. De mégis felkívánnak szólalni egyes kollégák? Ha igen, akkor nézzük Andrikiene kollégát, illetve Sinclair kollégakért még szót. Tessék! Tessék, onorevole Andriki. kolléga. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék néhány megjegyzést tenni a Súrián jelentéshez kapcsolódóan. Én ezt megszavaztam. Nézze, Andrikének képviselőasszony, a Bauer jelentést visszautasítottuk, igen. La relazione A Súria jelentést illetően írásban teheti meg észrevételeit, hiszen ez egyszerűsített eljárásban történt ez a jelentés, erről való szavazás, tehát írásban nyújthatja be a szavazáshoz fűzött magyarázatát rendben. Itt van most a Bauer jelentés, amelyet elutasítottunk. Sinclair képviselő úr, tessék. Thank you, uh, Mr. Köszönöm, Elnök úr, én elleneztem ezt a jelentést, és nagyon örülök annak, hogy a parlament ezt a jelentést elutasította. Én az Egyesült Királyság West Midlands tartományát képviselem, ahol, az, eh, ahol a legnagyobb a munkanélküliség az Egyesült Királyságban. megpróbálunk kisvállalkozásokat ott létrehozni, és a legtöbb munkát a kis és középvállalkozások adják. És ez a jelentés egy további támadás a kisvállalkozások ellen. Ha valaki kisvállalkozást indít, akkor egyre több administratív te- teher van a vállán. Én remélem, hogy ez a jelentés nem kerül vissza a parlamenthez, és fontos, hogy ne szabályozzuk túl a kisvállalkozások életét. Fellendítésre van szükség a gazdaságban, nem túlszabályozásra. Köszönöm. Rendben. Lavia képviselő úr itt van? Nincs. Akkor töröltük. Dorfman képviselő úr itt van? Ő sincs, őt is töröltük tehát. Mastella képviselő úr itt van? Tessék. Elnök úr, ezen jelentőst illetően az élelmiszerek tartalmát az OMER jelentésben. A közösségi jogszabályok összeolvasztás és átalakítása, amelynek célja az, hogy az törvénykezést javítsa, az bizonyosan fontos, és a bürokrácia csökkenti, javítja a jogbiztonságot az élelmiszerláncban, és növeli az európai élelmiszeripar versenyképességét, tehát a fogyasztóknak garantál megfelelő információt egyrésztről átláthatóságot jelent, de másrésztről a bürokráciát nem biztos, hogy csökkenti. A véleményem szerint a bizottság túlságosan leegyszerűsítette ezt a dolog, dolgot. A tápértékprofilokat illetően ezek nem tudományos alapon vannak meghatározva. Tehát a szakbizottság kidolgozta ezt a szabályzatot, de anélkül, hogy a szakértők tudományos ismereteire visszanyúlt volna. Éppen ezért a javaslatot úgy kellene benyújtani, hogy megfelelő tudományos tanulmányok álljanak rendelkezésre, és széles kutatást folytassunk valamennyi tagállamban. Köszönöm, elnök úr. Most pedig Peter Jár kap szót. Igen, be van jegyezve. Köszönöm szépen. A fogyasztóknak nyilván joga van ahhoz, hogy tudják, hogy az élelmiszerek mit tartalmaznak. Aki viszont azt hiszi, hogy ö, új szelek fújnak majd a címkézéssel Európában, és ö, egészségesebben fognak táplálkozni, az téved egyszerűen újfajta nevelésre van a táplálkozás tudomány területén, gyerekek, felnőttek körében egyaránt, ez egyre fontosabbá válik. A helyes táplálkozás, a nagy mozgás, annak nem kell lemondani majd a csoki szeletről, és úgy gondolom, hogy erről is döntöttünk ma a jelentéssel. A parola Brezin. Köszönöm, Brezin a képviselő kap szót. Nincs itt. Mário Pirillo következik. Tessék. Köszönöm, elnök úr. A Zommer jelentés illetően azon módosítók ellen szavaztam, amelyek a jelzőlámparendszert vezetnék be. Azt hiszem, hogy a zsírok, sok cukrok, a telített zsírsavak feltüntetése, valamint az energiaérték feltüntetése egy egyszerű rendszer révén nem adna a fogyasztó számára helyes információt. Fennáll az a valós veszély, hogy egyes élelmiszereket háttérbe sori, szorítsunk, mint például a fagyasztott pizza, hiszen piros jelölne, jelenne meg a címkén, mert ez a termék sajtot tartalmaz. A jelzőlámpa rendszer a kevésbé egészséges termékeket részesíti előnyben, tehát nem értek egyet a az alkoholos italokon a kalóriaérték feltüntetésével, beleértve a bort. A származási hely feltüntetése viszont fontos. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Pirillo úr, mondja az elnök. Ovir Szíri képviselő kap szót. härra president mul oli õigel ajal käsi püsti ka eelmise raporti aru kõnede voorus see tähendab proua baueri ja kui ma äh, sommeri raporti osas lõpetan siis ma räägiks ka sellest äh, ma andsin ka kirjaliku soovi sisse nii et viga ei ole minus et ma sõna ei saanud. bauer asszony jelentéséről szeretnék beszélni. miután zomer jelentésről is beszélt már azt kell mondanom, hogy örömmel tölt el, hogy most egységes szabályok kerülnek terítékre, ezek birtokába kerülünk, és támogattam ezt a jelentést. Támogatom azt, hogy a kalóriát teljesen pontosan jelöljük meg a címkén, viszont egyes termékek vonatkozásában ez nem ad tájékoztatást arról, hogy most kiegyensúlyozottnak tekinthető-e az az élelmiszer, avagy sem. Hogyha itt a piros jelzést foganatosítjuk, akkor gyakorlatilag csak a helyes táplálkozás felé tudjuk elmozdítani. Ennek a remélem hogy amikor az sommer jelentésről a megjegyzéseimet megtettem, akkor majd a Bauer jelentésről is beszéltem már, ugye? Ezért szeretnék majd a Zommerről is, fent volt a kezem. Nem volt erre vonatkozó jelzésünk, hogyha a Zommer jelentésről is szavazáshoz fűzött indoklást kíván tenni, tegye meg. Köszönöm szépen, elnök úr. Bauer asszony munkáját elismerem, én is tagja voltam annak a csoportnak, amely kidolgozta és végigkísérte a munkát. Véleményem szerint nincs értelme annak, hogy a az önmagukat alkalmazókat, tehát az egyszemélyes vállalkozásokat is bevonjuk, hiszen ezekre vonatkozóan megvan már a megfelelő rendelkezés. Ezért nem támogattam, hogy visszavonjuk ezt a jelentést. Kalinowski képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez az állásfoglalási indítvány egy olyan helyzetben érkezett az Európai Unióban, amikor meg kell jelölni az élelmiszereket, mégpedig egységesen egész Európában, és ez világosabbá teszi a helyzetet a fogyasztók számára. A harmonizált megoldásoknak köszönhetően könnyebb lesz az emberek számára a választás, Kiderül számukra, hogy honnét érkeznek a termékek, és nem kell, hogy vásároljanak olyan adalékanyagokat tartalmazó élelmiszereket, amelyek allergogén anyagokat tartalmaznak. Az európai eh, piac egységesítése is nagyon fontos, de mindenkinek tudnia kell azt, hogy átmeneti időszak nélkül az egységes élelmiszer megjelölés eh, a termelők számára jelent jelentős kockázatot. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök Morkunét képviselőnek adom meg a szót, parancsoljon. Šiandieną parlamentas balsavo. Köszönöm szépen, elnök úr. Én egy nagyon fontos anyagot szavaztam meg, és örülök a mai döntésnek, örülök annak, hogy elfogadtuk ezt a jelentést. Fontos a megfelelő informálás. Fontos, hogy a fogyasztók megfelelő információhoz jussanak hozzá, ez könnyen hozzáférhetővé legyen. Meg kell próbálnunk egyensúlyt uh, találni a triviális és fontos információk között, illetve a gyártók és a fogyasztók érdekei között is egyensúlyt kell teremteni. Éppen ezért egy olyan rendszert kell létrehozni, amely a plusz információkat is lehetővé teszi, és ez a polgárok egészségét garantálja. The floor to Mr. Köszönöm szépen, Schnellhardt képviselőnek adom meg a szót. Elnök úr, hölgyeim és uraim! A mostani rendeletnek köszönhetően fontos, hogy a fogyasztók jobb információhoz férjenek hozzá, illetve a túlsúlyosság ellen felvegyük a küzdelmet, de a bürokrácia csökkentés is nagyon fontos. A mai döntés kapcsán fel kell tennünk azt a kérdést, hogy nem bombázzuk-e túl sok információra a fogyasztót, az majd kiderül, hogy ennek milyen hatásai lesznek, Fontos, hogy nem fog magától megvalósulni az egészségesebb életmód és a túlsúlyosság visszaszorítása nagyon fontos az iskolákban és a megfelelő tájékoztatás, felvilágosítás, ami pedig az administratív akadályok csökkentését illeti, itt ennek ellenkezője igaz. Hogyha arra gondolok, hogy a megjelölés, a származási ország megjelölése még mindig az asztalon van, akkor olyan bürokratikus terhekkel sújtjuk a polgárokat, amelynek miatt nem fogják észrevenni a túlsúlyossággal kapcsolatos információkat. Köszönöm szépen, megkeven képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó magam és más munkáspárti képviselők végül is megszavazták a már jelentést a végszavazásnál, mert úgy érezzük, hogy előrelépés történt két területen, a származási ország és a címkézés tekintetében. Vannak fenntartásaink a tekintetben, hogy a nemzeti, tulajdonképpen sérülékeny megjelöléseket visszavonjuk, hiszen kiskereskedők esetében azt gondolom, hogy opcionálassá kell tenni ezeket a sémákat, ami alapján az eredet megjelölés és a megjelölés történik. Tehát a nemzeti sémákban a második olvasatban meg kell majd állapodni legalábbis a, a színek tekintetében, a jelzések tekintetében, és akkor a nemzeti sémák fenntarthatóak lesznek. Köszönjük szépen Mekeven asszonynak! Most pedig megadom a szót Batten úrnak a gazdasági irányításra vonatkozóan. Elnök úr, ellene szavaztam az állásfoglalási indítványnak, mivel ennek hatása azt sugalja, hogy milyen irányba tart az EU. A gazdasági irányítás az Európai Unióban ezzel kapcsolatban Barózó úr ma reggel és a politikai frakciók vezetőinek többsége úgy nyilatkozott, hogy pontosan ezt kívánják elérni. A jelenlegi válság tulajdonképpen jótékonynak tekintett, amely a fenntarthatóságot majd hosszú távon aláhúzza. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy itt micsoda veszélyek leselkednek, mert a gazdasági irányítás például a brit gazdaságot egészét tekintve tönkretenné. Ez egy nagyon kényes téma, amelyet az egyik módosító tartalmazott, és opciót fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy ki lehet lépni az eurozónából. Ellene szavaztam, de sajnos egyedül maradtam. Három óráig felfüggesztjük az ülést. Köszönöm szépen mindenkinek a munkát.